Pan Przewodniczący! Good afternoon. I'm sorry for being a bit late, but... Uh, Jó napot kívánok mindenkinek. Elnézést, hogy kicsit késtem, de egy kis eljárással kapcsolatos gondunk volt. Nyilván emlékeznek rá, hogy a néppárt kért valamit a Guantanamo-i vitával kapcsolatban. de el kell mondanom, hogy folytatjuk az ülést. Ez egy második pont volt ugyan. És Borgézió úr uh, személyes nyilatkozatot szeretne tenni. Session with, uh, personal statement. Úgyhogy uh, Borgézió úr uh, személyes uh, nyilatkozata következik, parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Ma reggel küldtem az Európai Parlament elnök urának, Martin Schulznak. Tehát utalva arra a nyilatkozatra, amelyet május 20-án hétfőn tettem, amelyet szatirikus és politikai jellegűnek nyilvánítottak. Elnézést szeretnék kérni ezen alkalommal. Az illető, akire utaltam, egyáltalán nem azzal a szándékkal illettem, hogy megsértsem, sem azért, mert színesbőrű, sem azért, mert nő. Nagyon sajnálom, hogyha megfogalmazásom módja sértő volt számára, és ugyan egyáltalán nem értek egyet a poligámiával, azért szeretném visszaállítani a parlamentnek és a frakciómnak a megfelelő tiszteletben tarthatóságát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Borgézi úr. Tájékoztatásul el szeretném mondani önöknek, hogy a néppárt a 177-es cikk első bekezdése értelmében az eljárási szabályra utalnék, melynek értelmében csütörtök délutánra szeretnék elnapolni a Guantanamo-ról szóló vitát. Most Szalafranka úrnak szeretném ebben a témában megadni a szót. Köszönöm elnök úr a szót. Ma délelőtt politikai családom nevében adtam be ezt a kérést.